Mes chers collègues, j'ouvre notre séance. Kedves kollégák, megnyitom a Költségvetési Szakbizottság ülését. Ez az első ülésünk a nyári szünet után. Örülök, hogy újra találkozunk. A tolmácsok jelzik, hogy nagyon rossz a mikrofon. Látom, hogy a nyári szünet mindenkinek jót tett, mindenki feltöltődött, és készen áll arra, hogy egy különösen stimuláló költségvetési vitában vegyen részt a szünet alatt volt egy álmom, arról álmodtam, hogy megtaláljuk a módját annak, hogy a kiadások és a bevételek egyensúlyba kerüljenek, és hogy minden pénzügyi év végén eltűnjenek a kifizetetlen számlák, hogy Európa tényleg példát mutathasson a költségvetési szigorban, fegyelemben, a kötelezettségvállalások és kifizetések egyensúlya terén illetve abban, hogy konszenzusra tudunk jutni, hogy a realitásokat figyelembe vegyük, hogy meg tudjuk különböztetni az utópiát, utópiát a megvalósíthatótól. Remélem, hogy minden információt megkaptak ahhoz, hogy elfogadhassuk a napi rendünket. Ma délután három órakor folytatódik majd ugye ez az ülés. A munkanyelveket sorolom most el, amelyekre tolmácsolnak. illetve ezeket a newsletterben közé is tettük. Mindenképpen szeretnék meggyőződni arról is, hogy a július 7-i 14. és 23. üléseink jegyzőkönyve hűen tartalmazza a vitát, illetve a döntéseket. Mindenképpen szeretnék arról is szólni, hogy a koordinátori ülésen született az imént egy döntés, és egyben elnézést kérek, hogy a bizottság ülése ilyen késéssel kezdődik. A koordinátori ülés napirendje és vitája különösen zsúfolt volt, félbe is kellett szakítanunk, délután, a bizottság után folytatjuk a koordinátori munkát. A költségvetéssel és pénzügyi tervezéssel foglalkozó biztos jelölttel kapcsolatosan három írásbeli kérdést fogadtunk el a meghallgatásra ezeket továbbítják majd a biztos jelöltnek. Ezek a kérdések a különböző frakciók érdeklődését tükrözik. A kérdéseket mindenki megkapja. Az első kérdés a kifizetések nagyon riasztó helyzetével kapcsolatos az európai költségvetésben. A második kérdés azzal kapcsolatos, hogy a biztos jelölt miként értelmezi azt a kötelezettségvállalást, mi szerint a több éves pénzügyi keretet felülvizsgálnak. A választások után vagyunk, és a választások előtt fogadták el a több éves keretet nagyon érdekel bennünket, hogy miként fogja ezt a vállalást megvalósítani a biztos jelölt. A harmadik kérdés pedig a saját források rendszerére vonatkozik. Ez a kérdés azért vetődik fel, mert évről évre a saját források csökkennek a szabadkereskedelmi egyezmények miatt a vám bevételek a harmadik országokból csökkenő összeget tesznek ki. Tehát ezt a három kérdést tesszük fel, konszenzus alapján ilyen döntés született a koordinátorok között. Ezzel rátérnék a 2015-ös költségvetésre. két részben vitathatnánk meg ezt a kérdést. Először a hármas szakaszról folytatnánk vitát, ezt követően pedig a többi szakaszról. A hármas szakasszal kapcsolatosan. Mielőtt megadnám a szót a képviselőtársaknak, szeretném megkérni fő előadónkat, Gárdia Zabál asszonyt, hogy mutassa be munkadokumentumát, ami a tanács álláspontjával kapcsolatos a harmadik szakasz vonatkozásában, illetve a második előzetes értékelés eredményét is ismertesse a pilot projektek kapcsán, valamint az előkészítő akciók vonatkozásában. Főelőadó asszony, kérem ismertesse értékelését. Köszönöm szépen, elnök úr. Hát egy hónap szünet után most ismét belevágunk a munkába. A költségvetéssel kapcsolatban ennek a legfontosabb részébe, ugye a tanács javaslatát vizsgáljuk, és elkezdjük majd kidolgozni a módosítókat. A különböző szakbizottságok, a mi szakbizottságunk és a frakciók is, hogy aztán elkezdhessük a tanács alatt tulajdonképpeni egyeztetést. Éppen ezért fontosnak tartjuk ezen munkadokumentum ismertetését, hogy az összes képviselő írásban kapjon egy rövid összefoglalást arról, hogy hogyan értelmezte a bizottság javaslatát a tanács. E, ezt a dokumentumot, ezt a munkadokumentumot két e, részre osztottam. Az egyik egy objektívabb, e, kifejtőbb rész arról, ami a tanácsban történt, a másik rész pedig inkább egy politikai és személyes értékelés. Kommentárokkal láttam el ezt a részt, és javaslatokat fogalmaztam meg a bizottság irányába. Nagy vonalakban fogal, fog, szeretném ezt most összefoglalni, hiszen a dokumentum tartalmazza a részleteket. Ugye ismét kiállunk a parlament álláspontja mellett, a frakciók ebben megegyeztünk és a hárompárti egyeztetés során is ezt hangoztattuk. Egyfelől, ami a kötelezettségvállásokat illeti, az összes beruházást meg kell erősíteni az olyan területeken, amelyeket a parlament és a bizottság is stratégiai fontosságúnak ítélt meg, annak érdekében, hogy minél hamarabb kilábalhassunk a válságból. Tehát a rendelkezésünkre álló marzsokat szeretnénk felhasználni annak érdekében, hogy ezen stratégiai programokat finanszírozzuk. Ez a kötelezettségvállásokat illeti, ami pedig a, a kifizetéseket, ugye ki kell fizetnünk a korábbi évek során felhalmozott adósságunkat, a kifizetések szintje kellő mértékű kell, hogy legyen. Ez volt ugye a két fontos üzenet, amelyben a parlament már megállapodott, és ezt jeleztük is a tanács felé. Természetesen a tanács attól függően, hogy mit nézünk, a számokat, vagy más megfogalmazásokat, hát ellentmondások figyelhetők meg egyfelől egyetérthetünk abban, hogy a tanács eddig hangsúlyozta azt, hogy javítani kell, a beruházások szintjét ösztönözni kell a növekedést és a foglalkoztatást, de amikor áttérünk a számok mezejére, akkor azt láthatjuk, hogy ahol ténylegesen növelni kellene a beruházásokat, gyakorlatilag csökkentik az összegeket. 525 millióval kevesebb van a kötelezettségvállások terén, tehát a beruházásokat nem erősítjük, hanem éppenséggel visszaszorítjuk, a kifizetések esetében pedig 2,1 milliárddal kevesebb. Tehát nem oldjuk meg a kifizetések helyzetét, hanem éppen ellenkezőleg súlyosbítjuk a helyzetet, és még több olajat öntünk a tűzre, és rontunk a helyzeten Persze egy kisebb előrelépés azért megfigyelhető, hogyha a két különböző nyilatkozatot a kifizetések vonatkozásában elolvassuk, miről is állapodott meg a tanács. 13 tagállam azt mondja, hogy a megállapodás érdekében elfogadják a, bizottság, a tanács javaslatát, de felhívják a figyelmünket arra, hogy a kifizetések problémája egy komoly probléma, és azt gondolják, hogy nem lesz elég pénz ahhoz, hogy a jövőbeli kifizetéseket végrehajtsuk és van egy másik csoport, amelyben kilenc eh, tagállam található, ők pedig azt eh, mondják, hogy bármi történjék, sohasem fogunk több pénzt rendelkezésre bocsátani, a legfontosabb az, hogy eh, a kiadások szintje alatt maradjunk. Tehát megint csak nem veszik figyelembe azt, hogy milyen kifizetési szükségletek vannak, hanem pusztán a felső plafon alatt akarnak maradni mesterséges módon, hiszen láthatjuk, hogy egyre több a beérkező számla, amelyet nem fizetnek ki. A dokumentum, amellett, hogy általánosan értékeli a helyzetet, részletesen felvázoltuk azt, hogy mit tartalmaz a tanács javaslata különböző kategóriákban. Nem szeretnék most a részletekbe belemenni, de úgy gondolom, hogy ki kellene emelnünk azt, hogy az egy a kategóriánál nagyon komoly a csökkentés, holott ott nagyon nagy szükség volna a különböző programokban a beruházások megerősítésére. A legtöbb csökkentés, amelyet a tanács javasol, pontosan ebben a, erre a kategóriára szorítkozik. Tehát egyfelől ugye ellent mondanak a saját ígéretüknek, a parlament javaslatának, de ami ennél még rosszabb az az, hogy szembe mennek egy olyan megállapodással, amelyet a parlament és a tanács megkötött a pénzügyi kerettel kapcsolatban. Hiszen megállapodtunk abban, hogy a beruházásokat növelni kell, előre kell hozni 2014-re a beruházásokat, viszont megnyírválják ezen programokat nem tartják tiszteletben azt a megállapodást, amelyet megkötöttünk, és emlékeztetnék arra, hogy ez volt a ez egy olyan engedmény volt, amely, amelyet számos képviselő elfogadott, és ezért szavaztuk meg a keretet, pontosan azért, mert a 2014-15 utáni beruházásokra vonatkozott. Ez egy komoly vívmány volt, a tanács azonban nem tartja tiszteletben ezen megállapodásokat. Aggasztónak tartom, nem feltétlenül a mennyiség miatt, hanem a maguk a programok miatt azt a csökkentést, amelyet a hármas kategóriában javasol a tanács. Itt nagyon fontos programokról van szó, mint például az egyenlőség, vagy az állampolgári jogok, vagy fogyasztóvédelem, Ugye A hármas kategória valóban egy kisebb kategória, hogyha az összegeket nézzük, de itt nagyon fontos és kényes programok találhatók amelyeket, amelyeknek különleges figyelmet kell szentelnünk, és nem szabad elfogadnunk ezen megnyírválásokat, pontosan azért, mert nem segít hozzá a megtakarításokhoz, ha ilyen kis összegeken spórolunk, viszont veszélybe sodorjuk ezen programokat, amelyek nagyon fontosak a parlament számára. És a négyes kategória, hát itt is vannak komoly csökkentések, amelyek egyfelől elfogadhatatlanok, másfelől pedig érthe- megérthetetlenek. Egyfelől ugye tisztában vagyunk azzal, hogy a jelenlegi világban, ugye a válság közepette, egy konkrét helyzet állt elő, ugyanakkor szükséges finanszírozni ezt a kategóriát, és az Európai Uniónak részt kell vennie ezen válságok megoldásában. Tehát például a fejlesztés együttműködési eszköznél vagy a béke és a stabilitás programjánál a források csökkentés igazából felfoghatatlan. Nem szeretnék további részletekbe menni, hiszen a dokumentum tartalmazza az összes vonatkozó részletet, de még az ügynökségekről szólnék néhány szót, ugyanis először a bizottság, majd a tanács álláspontja az ügynökségekkel kapcsolatban figyelmet érdemel a parlament részéről. A parlament már egyfelől nyilatkozott erről, azt mondtuk, hogy elfogadjuk ezt az előzetes 5%-os csökkentést, amelyet a bizottság javasolt, de nem fogadjuk el a további 5%-os csökkentést, amelyet a bizottság felvetett, úgyhogy a parlament szerintem ki kell, hogy tartson a javaslata mellett még mielőtt értékelnénk az előkészítő intézkedéseket és a kísérleti projekteket, szólnék néhány szót a kifizetésekről. A munka dokumentum kategóriánként bontja fel a különböző területeket, amelyeknél a legnagyobb csökkentések kerülnének bevezetésre. Szeretném azonban felvetni azt, hogy itt vajon több vagy kevesebb forrás elvonására kerül-e sor? Igazából itt ez egy bizottsági belső vita. Nekünk a globális kifizetések összegére kell odafigyelnünk. A tanácsban megvan ugye a módja annak, hogy hogyan jutnak megállapodásra, annak érdekében, hogy a legtöbb ország támogassa a megállapodást, ezt úgy érik el, hogy játszanak a számokkal, ugye csökkentenek a kohéziós alapokból és más helyeken, de igazából nekünk ebbe a vitába nem kell belemennünk. Nekünk azt kell garantálnunk, hogy a kifizetése globális összege kielégítő legyen, és aztán a bizottságnak kell majd ezt a pénzt elosztania, hogy a kifizetéseket valóban végrehajthassuk. Mindez persze szorosan összefügg a 2015-ös szükséges összeghez, amelyről tárgyalunk, és felhívtuk a tanács figyelmét arra, hogy nem tudunk beszélni a 2015-ös költségvetésről anélkül, hogy a korábbi nem kifizetett tételeket tisztáznánk, hiszen nem tudjuk, hogy mennyit kell fizetnünk majd 2015-ben. Ez pedig azt hiszem, hogy egy elég egyértelmű kérdés. Hangsúlyoztuk ezt, és szerintem továbbra is hangsúlyoznunk kell, hogy a tanácsnak egyszer mindenkorra meg kell oldania a kettes, hármas és négyes költségvetés módosítás tervezetet. Ezzel megoldottuk a problémák egy részét, és oda tudunk figyelni a 2015-ös kifizetésekre. Remélem tehát, hogy ez az intézményközi egyeztetés, amelyre sor kerül szeptember végén a tanács és a bizottság részvételével, majd további információt szolgáltat arról, hogy milyen most a jelenlegi helyzet a nem kifizetett összegekkel kapcsolatban. Fontos volna tudnunk azt, hogy pontosan mi a helyzet, és remélem, hogy felvázolhatunk egy kifizetési tervet az elkövetkezendő évekre nézve. És akkor a különböző programokat jobban meg tudjuk tervezni. Ami az előkészítő intézkedéseket illeti, augusztus 29-én kaptuk meg a bizottságtól a második értékelés 82 javaslatról. A bizottság ugyan 81-ről beszélt, mert kettőt egybe vont, de a bizottság úgy gondolja, hogy ezek közül kilenc teljes mértékben kivitelezhető, 20 végrehajtható részben, 38 38-at eh, már lefednek más létező vagy működő programok, és van 10 olyan program, amely nem tesz eleget a kísérleti projektek eh, feltételeinek, és van még négy, amelyet értékelni kell. Szeretném megjegyezni ezzel kapcsolatban, hogy mindig is mindig is azt állítottam, továbbra is ez lesz a véleményem, hogy a bizottság értékelése kulcsfontosságú, ugyanis ez alapján tudjuk eldönteni, hogy mennyire könnyű vagy nehéz egy kísérleti projekt vagy előkészítő fellépés végrehajtása, de ez csak egy iránymutatás. Ha a frakciók úgy gondoljuk, hogy van egy kísérleti projekt vagy előkészítő fellépés, amely valóban fontos, hogy megvalósuljon, és a bizottság nem értékelte maximálisan, akkor ezt a közös javaslatba be kell építeni. Emlékeztetnék arra, hogy az első és a második forduló között van 69 javaslat plusz 81. Természetesen tartanunk kell magunkat a kategóriánkénti marzsokhoz, de a kísérleti projektek csak 40 millió eurót kaphatnak, az előkészítő fellépések pedig 50 milliót, az vég összeg pedig nem lépheti túl a 100 milliós keretet. Tehát van külön, vannak különböző plafonok, amelyek eh, korlátozzák eh, a fellépésünket és azt a globális eh, csomagot, amelyet előterjeszthetünk. Ugyanis a totális összeg, a végösszeg 280 milliót tesz ki, és hát ez természetesen szükségessé teszi, hogy egy további javaslatot terjesszünk elő. Egyeztetek majd a szakbizottságokkal és a frakciókkal, megpróbáljuk tiszteletben tartani ezen plafonokat, és remélhetőleg figyelembe a frakció és az összes képviselő számára fontos érdekeket. Ennyi lenne, köszönöm. Köszönöm, főjelentéstevő asszony. Köszönjük ezt az ismertetést, amely tisztázza a helyzetet, és hitelt ad <laughs> annak a hipotézisnek, miszerint nagyon nehéz lesz a helyzetünk. Ezen tájékoztatás után megnyithatjuk az első vitát. Ki szeretne hozzászólni? Fernández úr. Köszönöm, elnök úr. Én is szerettem volna köszönteni a kollégákat. Biztos vagyok abban, hogy készek leszünk arra, hogy megfelelően elvégezzük azt a munkát, amit Eider kollega kezdeményezett. Szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire kitűnő munkát végzett egészen eddig a pillanatig. A probléma igazából nem a parlamenten belüli konszenzussal kapcsolatos, a probléma továbbra is a tanács berkeiben található. Itt ugye a 2015-ös költségvetésről beszélünk, ez sokkal inkább a múltat tükrözi, nem annyira a 2020-ig tartó pénzügyi keretet. Egyértelmű, hogy a többéves pénzügyi keret nagyon fontos, hogy hamar végrehajtásra kerüljön, és konkrét tartalommal kell megtöltenünk. Ugye az 2020-as stratégia szempontjából ez nagyon fontos. Ebben állapodott meg ugye a bizottság és a tanács is. Különböző célokat akarunk elérnünk, ugyanakkor a célok mellé nem rendeltük oda a szükséges forrásokat, amelyek alapján ezen célok elérhetőek lennének. Nagyon fontos, hogy a polgárok tisztában legyenek azzal, hogy itt egy problémával állunk szembe, ez pedig hitelességi probléma. A tanács elkötelezte magát, de aztán nem vállalja fel a kötelezettségét. Amikor kifizetésekről beszélünk, akkor már végrehajtott, már elköltött összegekről van szó, ugye Erasmus diákokról, vagy egyetemekről, kutatási projektekről van szó, kkv kről KKV-król, olyan beruházásokról, amelyek a gazdasági és társadalmi kohéziót szolgálják, és hát elfogadhatatlan, hogy a tartozásokat nem fizetjük, nem fizessük meg. Ez ennyire egyszerű. Ez azt hiszem egy olyan nyelvezet, amelyet mindannyian megértünk, és az európai intézmények szempontjából ugye vannak olyan tagállamok, amelyek költségvetési fegyelmet követelnek, aztán pedig maga a tanács az, amely ugyanezt a fegyelmet és határozottságot nem követi, és kételyeket vet fel a kifizetések jog, jogosságával kapcsolatban. Amikor ugye a kifizetések végrehajtására nem kerül sor, akkor adósság halmazódik fel. A tanács részéről ez a hozzáállás elfogadhatatlan, főleg amikor olyan területeket érint mindez, mint a növekedés, vagy a munkahelyek teremtése. Ugye beszéltünk már arról, hogy bizonyos kategóriáknál, a kutatási projekteknél elfogadhatatlan a források csökkentése. Remélhetőleg a tanács is józan észsel oldja meg ezt a problémát. Ami pedig a 2015-ös költségvetést illeti, előtti, illetve azt a növekedést, amelyet kilátásba helyezett a tanács. Nagyon fontos megértenünk azt, hogy tulajdonképpen a 2015-ös költségvetés összege alacsonyabb a 2014-es költségvetéséhez képest. Ugyanis ha figyelembe vesszük a 2014-es költségvetést, valamint a költségvetés módosításokat, akkor azt láthatjuk, hogy azt láthatjuk, hogy az a költségvetés, amelyet a tanács szeretett volna 2015-re elfogadni, a tulajdonképpeni összeg csökkent. A 2015-ös összeg csökkent a 14-eshez képest. Éppen ezért nagyon fontos, hogy megfontoljuk a jelenlegi helyzetet, ugye a 4-es a négyes szakaszban, például ugye humanitárius segélyezés terén is. Láthatjuk, hogy a helyzet Ukrajnában is súlyosbodik, ennek vannak különböző vonatkozásai, például a 2015-ös költségvetés szempontjából, például ugye a kettes fejezet, ugye ott van a mezőgazdaság, ezt is érinti a csökkentés. Ami bennünket illet, támogatni fogjuk az előadót, hiszen az a célunk, hogy az Európai Unió kötelezettség vállalásai, amelyeket ugye a polgárok irányában vállalt fel a 2020-as programban, valamint a éves pénzügyi keretben, ugye a növekedés és a foglalkoztatás előmozdítása a célunk, az a fontos, hogy ezen célokat mindenképpen elérhessük. Köszönöm. Merci. La parole est... Köszönöm szépen. Manka képviselő. Köszönöm, pán predseda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 A probléma ugye az adóságokkal kapcsolatos. Tudjuk, hogy az elmúlt öt évben nagyon sok vállalat nehéz helyzetbe került, pontosan azért, mert későn érkeztek a kifizetések, illetve nem jutottak hitelekhez a bankoktól. Az utóbbi időben a parlament elfogadott egy irányelvet, amelynek értelmében a vállalatok 30 napon belül eleget kell tegyenek kifizetési kötelezettségeiknek. Másfelől mi magunk ugye nem tudjuk betartani ezen szabályokat, és nem, tudunk el, nem tudunk elég gyorsan fizetni. És azt is kénytelenek vagyunk elfogadni, hogy 2015-ben sem fog ez a helyzet változni. Én jó magam is szereztem tapasztalatot, amikor polgármester voltam, és hónapokon keresztül kellett várnunk az EU forrásokra. Valóban ennek katasztrofális következményei voltak. Egy tanulmányra volna szükségünk, amely felmérné a késedelmes kifizetések által elidézett helyzetet. Továbbá azt is megjegyezzük, hogy a bizottságra nagy nyomás nehezedik, ha nincs a kezében elég forrás ahhoz, hogy a kifizetéseknek eleget tegyen, és az is bekövetkezhet, hogy maga a bizottság szigorúbban fog fellépni a munkája során, ez pedig további problémákat idézhet elő. Ha mindezt megemlítem, annak az az oka, hogy véleményem szerint az egyetlen megoldás az lesz, ha minél gyorsabban végrehajtjuk, véglegesen bevezetjük a saját források rendszerét. Ha erre nem vagyunk képesek, akkor mindig szembesülünk majd ezzel a problémával. Örülök annak, hogy ezt a három kérdést megfogalmaztuk a bizottsághoz. Egyetértek ezekkel, és támogatom is őket. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Stiller képviselő. Köszönöm, elnök úr, köszönöm az előadóasszonynak is. Felkértek, hogy a, az IMCO szakbizottság nevében mondjam el a véleményemet, mert az előadóasszony kérdéseiről beszéltünk, és konkrétan a kísérleti projektek kontextusában közelítettük meg a kérdést, és szeretném elmagyarázni azoknak az eljárást azzal kapcsolatban, hogy az egyes szakbizottságok által javasolt kísérleti projektekkel mit lehet kezdeni. Arra kértek, hogy mutassam be az IMCO által javasolt kísérleti projekteket a gyakornokokra, a KKV-kre vonatkozóan, amelyeket a politikai frakciók a szakbizottságokban és a bizottságnál is támogattak, és ezzel a nagyobb átláthatóságot akarjuk biztosítani, és azt gondolom, hogy a szakbizottság jó lenne, hogyha foglalkozna eredeti projektekkel, és mindenképpen üdvözöljük ezen javaslatokat. A kérdésem a következő. Hogyan tudjuk biztosítani azt, hogy ezen döntéseket az egyes szakbizottságokban hogyan hozzák meg, és erről hogyan lehet kommunikálni. Van-e bármilyen határidő ezek elfogadásával kapcsolatban? Minden esetre köszönöm ezt a lehetőséget, és a szakbizottságom nagyon nagy örömmel fogja ezen kérdéseket felvetni. Köszönöm. Merci, madame. La parole est... Elnök, köszönöm. Kolmen képviselő. Ja, vielen Dank, Herr Köszönöm szépen, elnök úr. Mi az ECR frakció is köszöni a fő előadónak a részletes ismertetést. Azt hiszem többször elhangzott már, hogy valóban két különböző aspektus szempontjából kellene ezt a tervezetet megvizsgálnunk. Egyrészt, hogy ott vannak a lényegi elemek, például ennek a költségvetésnek a volumene, másfél pedig ugye a tartalom. Hogyha először is a költségvetés volumenét nézzük, akkor először is látnunk kell, hogy ezen számítások arról tanúskodnak, hogy kb. 1%-kal növekszik a költségvetés végösszege, de csak akkor, hogyha összevetjük a 2014-es költségvetéssel, és annak még elfogadásra váró pót költségvetés módosításával. A 2015-ös költségvetést nézzük, akkor azt láthatjuk, hogy gyakorlatilag 5%-kal növekszik a költségvetés. Ez azt jelenti, véleményünk szerint, hogy az új tervezet feltehetőleg nem tartalmaz semmiféle tartalékot. Tehát ez a tervezet, hogy úgy mondjam, feléri az összes tartalékot. Van egy probléma, amelyet már többször megvilágítottunk, a rállal kapcsolatos probléma. Ez a rál nem csak hogy növekedett, hanem jelentős mértékben növekedett 2000-ben, az összes rál összeg 66 milliárd eurót tett ki, 2007-ben már 139 milliárd volt, 2013 végén pedig 222 milliárd euró volt ezen össze 2010 és 2013 között, tehát 70 milliárd euróval növekedett. És ezt nem ignorálhatjuk, ezen tendenciát tükröznünk kell a költségvetésben is. Hogy ez mit jelent? Tulajdonképpen matematikai szempontból csak két megoldás van. Vagy az, hogy a kifizetéseket növeljük, vagy pedig a jövőben csökkentjük a lehetséges kötelezettségvállalásokat. Nem ignorálhatjuk ezt, mert amúgy nem találnak semmiféle megoldást. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy Ebből a szempontból a költségvetést újra kellene értékelnünk a lényegi tételeknél, és egy irányvonalban kellene megállapodnunk. Mi, az egyszer frakció egyértelműen azt az álláspontot képviseljük, hogy nem csak, egy, hogy egy karcsúsított Európát szeretnénk, hanem ennek tükröződnie kell a költségvetésben is. Ellenezzük a költségvetés összegének emelését. Következetesen kellene eljárnunk, és az előirányzatokat csökkentenünk kellene. Véleményünk szerint ez nagyon fontos annak érdekében, hogy a költségvetési fegyelem valóra váljon, Természetesen tartalmilag is vannak olyan kérdések, amelyeket meg kell világítanunk, mint ahogy elhangzott már például a decentralizált ügynökségek kérdése, egyáltalán az ügynökségek kérdése. Nem tudom, hogy ezek minden egyes esetben szükségesek-e. Érdemes volna felvetnünk azt a kérdést is, hogy ha vannak ügynökségek, amelyek székhelye Brüsszelben találhatók, akkor egyáltalán miért van ezekre szükség? Milyen többletértéket képviselnek? Nem lehetne-e a hatékonyságot fokozni, ha mondjuk szükségtelennek minősítjük egyik-másik ügynökséget, és a bizottság végezni az ők feladatát. Úgy gondoljuk, hogy a személyzeti kérdésekben is tart, takarékoskodnunk kellene, nem úgy, hogy a béreket csökkentjük, hanem a létszám terven kellene módosítanunk. És amire szükségünk volna még, az az átláthatóság, egy nagyobb átláthatóság. Még mindig meglep némileg, újonnan megválasztott képviselő vagyok. Most az elmúlt néhány hónap alatt megpróbálom áttekinteni a helyzetet, átlátni. Ez a 222 milliárd euró RAL, kötelezettségvállalás, mely évben esedékes ez az összeg. Véleményem szerint a tervezés nem teljesen átlátható. Tehát az átláthatóságon javítanunk kell, mert csak így fogjuk jobban irányítani a helyzetet. Éppen ezért nyomatékosan kérném, hogy készítsük el ezen dokumentumokat, és bocsássák ezeket a rendelkezésünkre. Még egy utolsó megjegyzésem volna. Minden kiadásnál véleményem szerint ellenőriznünk kell, hogy a szubszidiaritás alap elve érvényesül-e, hiszen a választási kampányban minden párt ezt az ászlajára tűzi, kérdés, hogy valójában érvényesül-e. Úgy gondoljuk, hogy vannak olyan programok, amelyek nem feltétlenül ha a, azt nézzük, hogy a tagállamok finanszírozzák ezeket, nem feltétlenül kerülnek ezek végre hajtásra. Tehát ellenőriznünk kell, hogy a megközelítés helytálló-e. Például konszenzus alakult ki abban a tekintetben, hogy a beruházásokat erősítenünk kell. Kérdés azonban, hogy mi minősül beruházásnak. Tudjuk, hogy van egy absztrakt fogalom, amely azonban nem tisztázza, hogy egy beruházás valójában észszerű-e. Németországban említhetnénk példákat, a berlini repülőtér lenne egy jó példa, kérdés, hogy onnan valaha indul-e repülőgép. Tehát az, arra is hangsúlyt kell helyeznünk, hogy a beruházások fogalmát tisztázzuk, meg kell vizsgálnunk, hogy ezek egy többletértéket jelentenek -e a polgárok számára. Köszönöm. Merci, Monsieur Torav. Elnök, köszönöm. Toravács képviselő. Köszönöm, elnök úr. Először is szeretnék gratulálni a főelődő asszonynak, mert azt gondolom, hogy a fő irány az ő bemutatójában az, amely mellett a szakbizottságban és a parlamentben is a többséget megtalálhatjuk. Megint csak az a helyzet, hogy a tanács sokkal több kifizetést, mint kötelezettségvállalást csökkentett a különböző módosításokban, és ezért nagyon komolyan szeretnék most pár percben kitérni az általános politikai helyzetre. A politikusok általában többet ígérnek, mint amit be tudnak tartani, és utána valaki másra hárítják a felelősséget. Nos, ami a kötelezettségvállalásokat illeti, azt gondolom, hogy ezekkel kapcsolatban elővigyázatosabbnak kellene lennünk. A másik oldala az érmének a tanács mm, viselkedése és a közös európai célokhoz kialakított viszonya. Vagy a dolgok ismeretében, vagy azért, mert nem ismerik megfelelően a matematikai alapokat, nem fenntartható egyensúly hiányt alakítanak ki. Az számunkra stratégiai fontosságú költségvetési tételeken akarnak csökkenteni, és közben túlságosan sok kötelezettségvállalást akarnak még hozzávenni a költségvetéshez. A felelősségünk az, hogy megfelelő legyen a költségvetés egyensúlya, hogy az EU-nak ne legyen ki nem fizetett számlája, ahogy azt az EU a tagállamoktól is elvárja, ahogy azt Fernández kolléga is már kiemelte. Ez közben azt jelenti, hogy készen kell állnunk arra, hogy a költségvetésben bizonyos dolgokról lemondjunk. Közben a tanács legalább meg kell, hogy próbálja leállítani a csökönyösségre való hajlamát. Az 1A és a 4-es fejezetek a legfontosabbak számunkra, és mindig is prioritások voltak. Az 1A fejezetben a fiatalok foglalkoztatása, a kutatásfejlesztés, innováció és KKM-kat érinti ez a fejezet, és ezek egyenként nem tehetnek eleget, de közösen már növekedéshez vezethetnek. Innovatívabbaknak kell lennünk, és ezért ezáltal tudunk újabb munkahelyeket és növekedést létrehozni. Nem akarom most az értéklánc logisztikáját elemezni, de a hiányzó elem a kirakóból a működő iparpolitika. A négyes fejezetben Nyugat-Afrikában az ebola kitörésével és az ukrajnai helyzettel kell számolnunk. Korábban Oroszországban voltam tudósító, és ezért tudom, hogy Vladimir Putyin milyen strukturális problémákkal kell, hogy megküzdjön, és ezt egészen hibásan közelíti meg. Közben nagyon is mélyre menő problémák vannak Ukrajnában, és a korábbiaknál nagyobb bölcsességre lesz szükségünk és nem csak bölcsességre, hanem pénzre is szükség lesz. A tanács a költségvetés módosításában csak a DAB egyet vette figyelembe, közben a 2014-esben már szeretnék a DAB 4-est is figyelembe venni. Ezért mi azt szeretnénk, hogy ezen dabokat vegyék figyelembe, és nem szeretném, hogyha ebből akkora dráma lenne, mint a Toszka utolsó felvonása. Erre nem lesz szükség. Köszönöm, elnök úr. Elnök, köszönöm szépen. Tang képviselő. Szóval, uh, uh, uh. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nagyon világos munkadokumentumot készített, amiből nagyon jól kiderülnek a problémák. Ugyanakkor jól hangsúlyozza a tanács logikátlanságát, és ez nagyon fontos abból a szempontból, hogy hogyan készülünk fel a tárgyalásokra. Úgy vélem, hogy a munkadokumentum nagyon jó irányt követ, új képviselő vagyok, időnként meglepődöm, hogy az álláspontok mennyire nem logikusak, és itt is felvetődik számomra, hogy ha jövőre és a következő években is ugyanilyen helyzetbe kerülünk, akkor talán meg kellene próbálni kitörni ebből a bűvös körből, és megvizsgálni, hogy hogyan tudnánk előrelépni. A tárgyalásokat úgy kellene lebonyolítani, hogy véget vessünk ennek a padhelyzetnek, zsákutcának, a tanácsnak el kell magyarázni, hogy milyen következményei lesznek a költségvetési döntésüknek természetesen vannak olyan beruházások, amelyek nélkülözhetetlenek a fiatalok, a kutatás számára nélkülözhetetlen összegekről van szó. A kutatásnak például nagyon fontos gazdaság és szociális vagy társadalmi hozatéka van. Nagyon fontos, hogy a gyerekekre ne örökítsük át az adósságainkat. Fontosak a nemzeti projektek, az európai projektek, stratégiai beruházásoknál meg kell vizsgálni, hogy melyek azok, amelyek határon átnyúló jellegűek. Ezzel nekünk parlamenti képviselőként foglalkozni kell. Elnök, köszönöm, Niriada asszony. Köszönöm szépen, én is szeretném szeretnék köszönetet mondani egyben gratulálni az előadónak, különösen a pilotprojektek esetében. Fontos, hogy betartsuk a vállalásokat, amikor kötelezettségvállalás született, egy beruházás esetében fontos, hogy ne következzenek újabb megszorítások. Fontos tehát, hogy az ígéreteket be is tartsák. Ugye azt mondtuk, hogy küzdünk a megszorítások ellen, hogy a gazdaságoknak legyen kilábalási esélyük Európában a személyállomány csökkentésére vonatkozóan már elhangzott itt egy észrevétel. Na most az ír nyelv hivatalosnak számít ugyan az EU intézményekben, viszont továbbra sem kapok ír anyanyelvűként megfelelő tolmácsolást a plenáris üléseken, és ez sajnálatos. Elnök, köszönöm szépen! Von képviselő úr. Köszönöm, elnök úr. Ez a szakbizottság sokat szól a kötelezettségvállalásokról. Persze ezek nagyon fontosak, de az igazán fontos téma a tanács számára a kifizetések témája az elmúlt években egyértelművé vált, hogy a tanács nem akarja kifizetni azokat az összeget, amelyeknek a kifizetésére kötelezettséget vállalt 3,3 százalékos növekedést tapasztal a tanács a költségvetésben ennyit hajlandó kifizetni többletként. Mi azonban máshogy számolunk, hiszen költségvetés módosítás is van, illetve van egy kifizetetlen 23 milliárdos összeg. A probléma az, hogy az elmúlt években sosem hallgatott meg minket a tanács, meg az Európai Bizottságot sem, amikor a kifizetetlen feltorlódott összegekről jelzést tettünk, vállalkozások, egyetemek, önkormányzatok, különböző szervezetek súlyosan megszenvedik a pénz hiányt, ugyanis nem érkeznek meg a kifizetések a tagállamok nem, fizet, nem figyelnek oda ránk, amikor felhívjuk a figyelmet erre a problémára. Tehát ezeknek a szervezeteknek, vállalkozásoknak a problémáira valós adatokkal újra fel kell hívnunk a figyelmet. Elnök, Lukaszkú úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani az előadónak. Nagyon precízen és konkrétan ismertette a költségvetés tervezetet. A különböző fejezeteknél nem egyértelműek a hangsúlyok, a szempontok jelentések érkeztek a különböző ügynökségektől, de nem lehet tudni, hogy a pénzt megfelelően, hatékonyan használták-e fel, illetve hogy elegendő volt-e a rendelkezésre álló keret. A 2015-ös évről úgy kell költségvetést készítenünk, hogy még nincs is hivatalban az új biztos. Az Európai Bizottságnak nincs is igazi politikai jogköre már a e, tanács e, úgy alkalmaz politikai módosításokat, hogy teljesen elszakadt a valóságtól, olyan e, megnyírbálásokat alkalmaz, amelyeknek semmilyen reális alapja nincs. Például, amikor egy projekt A besorolást kap, egészségügyi ellátás vidéken élő embereknek például van egy olyan másik, ami B minősítést kap, egy harmadik pedig még értékelés alatt áll. Tehát különböző projektek állnak sorban. Jó lenne tudni, hogy mi alapján történik az értékelés. Fontos lenne, hogy objektív kritériumok létezzenek, és ezek ismeretesek is legyenek. Mármint, hogy mi alapján sorolják be projekteket A kategóriába például. A projekteket meg kellene vizsgálni, és a Költségvetési Szakbizottság által ajánlottak prioritást kellene, hogy élvezzenek. Köszönöm szépen. Holmájára szentesét. Köszönöm, elnök úr, tisztelt kollégák! Néhány észrevétel a bizottsági javaslathoz. Gyakorlatilag azt mondhatnám, hogy ez ugyanaz az eljárás, amelyet már négy-öt éve követünk. A probléma az, hogy egyre több a vállalás sokkal több, mint a kifizetés. Ez évek óta így van, és ez egy lényegi probléma amely évek óta hasonló, és nem sikerül konzekvens módon javítani ezen. Ugyanez a helyzet a több éves pénzügyi keretnél, ott is több a kötelezettségvállás, mint a kifizetés, hogy ez így hosszú távon észszerű-e, két tegyeim ezzel kapcsolatban, hiszen gyakorlatilag ez azt is jelenti, hogy abból kell kiindulnunk, hogy számos projekt nem valósul meg, hogy hosszú távra tervezhetünk egy ilyen, köte, egy ilyen költségvetést, ez kérdéses. De legalábbis egy szokatlan módja annak, hogy megközelítsük a költségvetést. Ha tervezek valamit, amiről azt szeretném, hogy megvalósuljon, akkor ehhez rendelkezésre kell bocsátani a forrásokat. Ami pedig a számítások mértéke, ez ugye évek során fokozódik, és a kifizetések mértéke a korábbi költségvetésekből ezek évente emelkednek, és korlátozzák a következő év költségvetését. Ez pedig egy olyan probléma, amelyet foglalkoznunk kell, a jogalapot is meg kellene vizsgálnunk, azt kellene megvizsgálnunk, hogy egy, egy ilyen konstrukciót a jogalap egyáltalán lehetővé tesz-e. Véleményem szerint a tanácsnak hosszú távon nincs joga ahhoz, hogy először is végrehajtsa a kiszámításokat, másfelől pedig a, szerződések értelmében nem fizeti ki ezeket. Nincs jogunk ahhoz, hogy adósságokat halmozzunk fel, éppen ezért a kifizetéseket sem szabad késleltetnünk. A kollégának teljes mértékben igaza van, amikor azt mondja, hogy az önkormányzatokat rávettük arra, hogy kötelezzék el magukat arra, hogy 30 napon belül kifizetik a számlákat. A tanács kérdés azonban, hogy miért nem teszi ezt meg, hiszen az önkormányzatokat, illetve a vállalatokat erre kötelezi. Elég problematikusnak tartom ennek a költségvetésnek a megközelítését, mert eh, megítélésem szerint egyre több problémával szembesülünk majd a jövendő években. Ez lett volna egy előzetes megjegyzés részemről, és zavar egyébként az is, hogy a súlypont mindig a kutatási projektekre helyeződik, mindig onnan vonunk el forrásokat. Hogyha a jövőt szeretnénk építeni, akkor nem mindig a kutatási projekteket kellene megnyírbálnunk, hiszen kutatás nélkül gazdasági területen és más területeken is alig ha van jövő, ezzel a versenyképességet sem ösztönözzük, és nem fogunk tudni a világ egyéb részeivel szemben versenyképesek maradni, és nem tudunk így érvényesülnünk munkahelyeket kell teremtenünk, de a versenyképességet visszaszorítjuk, és a munkahelyeket is tönkre tesszük, ha így járunk el. És még néhány észrevételt tennénk a parlament költségvetéséhez, még akkor is, hogyha a nagy költségvetéshez képest ez talán kisebb jelentőségű, de erről is kell szólnom, hiszen ezt is jóvá kell hagynunk. A parlament költségvetésénél a következő két hétben... A későbbiekben majd visszatérünk a többi szakaszra. Előbb lezárjuk ezt a szakaszt. Projekt. Rendben, akkor csak a kísérleti projektekről szólnék egy szót, hiszen a kísérleti projektekkel kapcsolatban az igazság az, hogy csak az A kategóriák maradnának, eleve a bizottság kategorizálását kétségesnek tartom, és most őszintén fogalmaztam. Nem tudom, hogy a bizottság ha segített ugye a, a képviselőknek egy projektet kidolgozni, akkor ez egy A kategóriát, A kategóriájú besorolásba kerül, ha nem, akkor D vagy C besorolásba kerül. Meg kellene vitatnunk azt, hogy melyek lennének szerintünk a prioritások, és azt követően kellene megfontolnunk, hogy hogyan kezeljük a bizottság javaslatait, mert igazából zavar az, hogy bizonyos képviselők kitűnő ötletekkel, kitűnő kísérleti projektekkel indultak, és egész egyszerűen a bizottság ezeket lesöpörte, csak azért, mert nem vett részt az előkészítésükben. És az kiinduló ötlet a bizottságtól indult. Szerintem öntudatosabban kellene fellépnünk a kísérleti projekteknél. Merci, madame. Monsieur... Köszönöm szépen, Delano úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Mindenek előtt én is gratulálnék az előadónőnek, kiváló munkát végzett. Úgy gondolom, hogy egy sor szempontot nagyon korrektül ismertette, de úgy gondolom, hogy nem tehetünk úgy itt az Európai Parlamentben, mintha semmi sem történt volna 2014 május végén. Új parlamentet választottak, új Európai Bizottság fog hivatalba lépni, és én egészen őszintén úgy gondolom, hogy Európának új irányra van szüksége, és remélem, hogy ez az új irány majd véget vet a megszorításoknak, a válságnak. A választási kampány lehetővé tette, hogy kapcsolatban legyünk az állampolgárokkal, akik emlékeztettek bennünket rá, hogy nagyon fontos, hogy Európának milyen szerepe van, mennyire tudja segíteni az állampolgárokat, és mi vagyunk az egyetlen intézmény, amit általános választásokon választanak meg, tehát nekünk kell odafigyelni az emberek hangjára, én tudom, hogy milyen jelentősége van a strukturális alapoknak a helyszínen, az Európai Unióban a strukturális alapok nagyon sok további beruházást tudnak vonzani. A régiók kötelezettséget vállalnak, projekteket indítanak be. Nagyon fontos, hogy az európai finanszírozás nem maradjon aztán el. Az én régióm meg kellett, hogy előlegezzen bizonyos beruházásokat, ahhoz, hogy az építkezés haladhasson. De hát a régiók nem bankárok, nem bankok, nem vehetik át ezt a szerepet. De persze a e, bankok örülnek ennek a helyzetnek. Úgy gondolom, hogy néhány közös projektet e, kellene e, megvalósítani, a nagy feltörekvő hatalmakkal szemben így meg tudnánk fogalmazni az identitásunkat hogyha nem végezzük el ezt a munkát, akkor súlyos lemaradásba kerülünk a többi régi vagy új hatalommal, országgal szemben, akik már felkészültek erre. A tagállamok egyedül nem fognak tudni kilábalni a válságból. A válságból csak az Európai Unió segítségével, annak együttes erejével lehet kilábalni. A parlamenteknek be kell tölteni szerepüket, ezek a választott szervek erőteljes hangon kell, hogy megnyilvánuljanak. Előadóként is erőteljesen szeretnék én is fogalmazni majd ugyanakkor úgy gondolom, hogy a tanácssal is tanácsnak is ellent kell mondani, meg kell mondani, hogy az állampolgárok mást várnak Európától, az összes tagállam állampolgárai ránk figyelnek, egyébként pedig az egész világ figyeli, hogy mit fog csinálni Európa a különböző területeken, például a béke, Ukrajna, a közel-kelet és a humanitárius segítségnyújtás terén úgy gondolom, hogy Európának megfelelő eszközökkel kell rendelkezni ahhoz, hogy ezeken a területeken fellépjen. Az orosz határok lezárása a mezőgazdaság és élelmiszeripari termékek előtt el kell, hogy gondolkodtasson bennünket. Az oroszok nem kérnek a termékeinkből már, és elég súlyos a helyzet lehet, hogy az élelmiszeripari terményeinket humanitárius segélyezésre kellene használni. Lehet, hogy ez ennek költsége is lesz, de Európának kötelessége ezen a téren is helytállni. Elnök, köszönöm. Utolsó hozzászóló Albrecht úr. Tessék. Oui, merci, président. Euh, I would just... Köszönöm, elnök úr. Lenne néhány megjegyzésem van egy kettős vita ma, mint mindig az éves költségvetéssel kapcsolatban. Az első a technikai jellegű rész. Technikai szempontból a vita arról szól, hogy vannak kötelezettségvállalásaink, megnyitottunk egy dobozt, és azt javasoltuk a szereplőknek, hogy indítsák be a projekteket, közben nincsen pénzünk arra, hogy ezt finanszírozzuk. Tehát a technikai kérdés az, hogy mit tegyünk ebben a helyzetben, amikor nincsen miből kifizetnünk őket. Mindenki tudja, hogy nincsen elég pénzünk. A politikai benyomás a következő. Valaki azért tervezte ezt így, mert azt remélte, hogy ez nem fog működni. Tehát, hogy mondjuk százat, száz ilyen projektet megtervezünk, de közben ez ö, nem fog működni, nem fognak beindulni. Azt remélték, hogy nem leszünk hatékonyak. Elnézést, hogy ennyire őszinte vagyok, de így terveztek. Így terveztek, abban a reményben, hogy ez nem fog működni, és hát sajnálatos módon ez működik, és sokkal jobb a hatékonyság, mint korábban, és egyre több az igény, és ezeket ki kell fizetnünk. És évente mindig a következő évre halasztjuk a problémát, és mindig a következő és következő évre, abban a reményben, hogy majd valaki megoldja. A politikai kérdés az más. Nem technikai probléma, hanem az Európai Unióról szóló vita az, ami itt van. Az ECR kollégával egyetértek, hogy az euroszkeptikusok szempontjából a logikus megoldás az, hogy csökkentsünk a kötelezettségvállalásokon, vagy csökkentsünk a kifizetésen. A probléma az, hogy önök euroszkeptikusok, mi pedig euró barátok vagyunk, tehát nem értünk egyet. Mi úgy gondoljuk, hogy önök kisebb Európához kisebb költségvetést szeretnének, mi pedig megfelelő költségvetést a megfelelő Európai Unióhoz. Tehát valamilyen észszerű megoldást kellene találni. A probléma az, hogy a tanács, és ne feledkezzünk meg arról, hogy a 2020-as stratégiát az Európai Tanács, nem pedig a parlament hozta létre, akkoriben megkérdeztük, hogy mennyibe fog ez kerülni a 2020-as stratégia, és az tervezett költséget megkaptuk, és akkor mi megmondtuk, hogy nem lesz erre megfelelő pénz. De a tanács elfogadta, és a programról megállapodtak. A probléma az, hogy az összes tagállam, az Európa barát és az Európa ellenes is megállapodott ebben. Most a politika kérdés után az a kérdés, hogy hol a pénz, amivel ezen célokat el lehet érni. Most akkor a célokon csökkentsünk, az Európai Unión csökkentsünk, mi erre azt válaszoljuk, hogy nem, az euroszkeptikusok válasza pedig az, hogy igen, de ez nem technikai, hanem politikai kérdés. Nem véletlen, hogy az N plusz 3-at bevezettük, és a tartalékkal próbáljuk 2021-re, 2023-ra halasztani a problémát, abban a reményben, hogy majd azt akkor valaki megoldja. De Hiába van ez a technikai szintű vita, ne feledkezzünk meg arról, hogy az MFF-fel kapcsolatos és az EU-val kapcsolatos általános kép az, amiről ez a vita valójában szól. Köszönöm. Akkor ez alapvetően jó hír. A korábbi több éves pénzügyi kereteket egyfajta különbséggel tervezték a kötelezettségvállalások és a kifizetési előirányzatok között, azzal a logikával, hogy bizonyos kötelezettségvállalásokat nem sikerül majd véghez vinni, mert a, azok vállalói aztán nem tudják majd kivitelezni a projektjeiket. Jó hír ez, hiszen a projektek beindulnak, és talán ebből kellene levonni a következtetéseket. És így megfeleltetni szigorúbban a kötelezettségvállalások és a kifizetési előirányzatok szintjét. A politikában optimisták vagyunk. Hogyha nem lennénk optimisták, akkor nem lennénk politikusok. De itt a módszerről van szó, és intézkedéseket kell találni. Talán a bizottság meg tud nyugtatni minket a határidőkkel kapcsolatban, hogy amikor egy kötelezettségvállalást elfogadunk, akkor mennyire tudjuk, hogy utána milyen műveletek következnek azért, hogy ne maradjon meg ez a helyzet, amely sérti az Európai Unió hírnevét, hiszen az Európai Unió nem tudja vállalni a, nem tudja kifizetni a vállalt kötelezettségvállalásokat. Zeniu képviselőnek adom meg a szót. Richiesto l'intervento prima probabilmente nella confusione di alzare. Köszönöm. Korábban már szót kértem, de lehet, hogy nem látták. Úgyhogy most csak röviden annyit szeretnék elmondani, mert én is egyetértek az előttem szólókkal, hogy köszönetet szeretnék mondani a részletes ismertetésért a fő, főelőadóasszonynak. Első pillantásra azt gondolhatnánk, hogy a tanács álláspontja érthető. Az EU költségvetési megszorításokat követel a tagállamoktól, és azt, hogy észszerűsítsék a költségvetéseiket. Ezért logikusnak tűnik, hogy az EU költségvetésén is csökkenteni kellene. Persze, hogyha részletesebben megnézzük a helyzetet, és a tanács javaslatát, akkor nagyon sok illogikus elem is van ebben. Bizonyos tételek csökkentését javasolják annélkül, hogy ezt megmagyaráznák, hogy ennek milyen kihatásai lehetnek. az Európai Uniós költségvetés prioritásai közül. Tehát én is azt gondolom, hogy mindenképpen nagyon oda kell figyelnünk arra, hogy mire költjük el a pénzünket. Közben azt gondolom, hogy az EU költségvetését a prioritásokra kell koncentrálnunk, amelyet a parlament az új mandátumban megfogalmazott, és az Európai Bizottság új elnökének a prioritásaival és a tagállamok prioritásaival kell ezt összeegyeztetni. Tehát a költségvetésnek azon politikákra kell koncentrálnia, amelyeket így meghatároztak. Foglalkoztatás, és különösen a fiatalok munkanélkülisége elleni küzdelem, a KKV-k támogatása és az ipar támogatása, kutatás, erről mások is szóltak. A kutatás az alapja és a kulcsa ennek az egésznek. A kutatás nélkül nem lesz növekedés, előrehaladás, javulás. Ami a kiadások részét illeti a tanács rendkívül rövidlátó, és hát mindenképpen zavarba ejtő ez a javaslat. A szocialista kollégákkal együtt azt gondoljuk, hogy nem egyértelmű, hogy milyen kihatása lesz ezen kiadás csökkentésnek az európai gazdaságra hiszen a vállalatok minden évben küzdenek nálunk Olaszországban, ez egy nagyon is specifikus probléma. Csődbe mennek a vállalatok nem azért, mert nem jó szolgáltatást nyújtanak, vagy nem megfelelően irányítják őket, hanem azért, mert nem fizetik ki nekik azt a szolgáltatást, amit nyújtottak, és ez elfogadhatatlan. Azt gondolom, hogy mindenképpen csökkenteni kellene ezt a különbséget, amiről már beszéltünk, ez az óriási különbséget a kötelezettségvállalások és a kifizetések között úgy gondolom, hogy a bizottság álláspontja és a parlament álláspontja a tanácshoz képest egyértelmű kell, hogy legyen és határozott. Azt kell biztosítanunk, hogy a tanács megérti, hogy milyen kihatása lehet ennek a gazdaságra. Köszönöm. Elnök, köszönöm. A bizottság képviselőjének, Kelvin asszonynak adom meg a szót. Röviden kérem szépen, hiszen nagyon sok kérdéssel kell még foglalkoznunk. Merci beaucoup, monsieur le président. Euh, köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm. Néhány általános észrevétellel kezdeném azzal kapcsolatban, amiről ma szó volt, aztán konkrétan a ralokról beszélnék, ezeket is említetnék. Először is a bizottság osztja az előadónak az aggáját, nagyon restriktív ez a megközelítés a 2015-ös költségvetés kapcsán a tanács részéről. Teljes mértékben egyetértünk azzal is, hogy ellentmondás van a tanács felépése és a politikai nyilatkozatok között. Elvileg, hogyha prioritást akarunk adni azoknak a kezdeményezéseknek, amelyek növekedést és munkahelyteremtést segítenek, akkor az 1A fejezet nem válhat negatív prioritássá, mint az a számokból kitűnik. Ezzel kapcsolatban nagyon nagyok a mi aggájaink is. A második észrevételem azzal kapcsolatos, hogy mm, és itt reagálnék a parlamenti képviselők több észrevételére, hogy kötelező ugye a vállalásokat teljesíteni a parlament, illetve az európai intézmények kötelezettségvállalásokat tettek, és a 223-as szerződés cikk egyértelműen kimondja, hogy a parlamentnek, a bizottságnak és a tanácsnak gondoskodni kell arról, hogy a harmadik személyek irányába a jogi kötelezettségeiket teljesítik. Ez azt jelenti, hogy ez a vállalat előirányzatokat ki kell fizetni nem technikai, szakmai jellegű vita, mi szerint nem áll összhangban a kifizetési előirányzat a kötelezettségvállalásival, és akkor az egyiket lehet csökkenteni. Ugye az elhatározott, elfogadott programokat kell végrehajtani, tehát amiről itt szó van, az politikai döntéstárgyat képezi. Vagyis végre akarjuk-e hajtani azokat a szakpolitikákat, amelyekről döntést hoztunk, vagy nem. Ez nem egy technikai probléma, egy numerikus hiány, amit be kell tölteni. A harmadik dolog, és abból eredez, amit az előbb is említettem, hogyha így haladunk tovább, akkor évközbeni költségvetés módosításokra lesz szükség. Az idén még nagyobb összegről lesz szó, mint tavaly valószínűleg. Az állampolgároktól így többlet pénzt kell kérnünk, holott mi eleve olyan tervet készítettünk, ami a vállalásaink teljesítését lehetővé tette volna. Végül pedig a kifizetésre váró ralokkal kapcsolatban kétharmaduk a program végrehajtás során a tagállamokon múlik. Nagyon nehéz előrejelzést tenni, hiszen a program végrehajtás kihat az összegükre. Az természetes, hogy vannak ralok, Folyamatosan növekedett 2013-ig a kötelezettségvállalási előirányzatok összege, mi következetesen úgy gondoljuk, hogy ezeket a ralokat kezelni lehet, hogyha ragaszkodunk a éves pénzügyi kerethez, illetve hogyha a flexibilitás megfelelően valósul meg az új pénzügyi időszakban. 2000 2015-re, ezért olyan költségvetés tervezetet készítettünk, ami ö, a ö, teljes marzsot felhasználja a kifizetési előirányzatoknál. Mm, nagy örömmel vettem bizonyos észrevételeket a bizottságra vonatkozóan, de hát hadd mondjam el, hogy mindig is együttműködtünk a parlamenttel, és a nagyon szoros költségvetési keretek között is, amit az előadónő is említett, bízunk benne, hogy a lehető legtöbb programot végre tudjuk hajtani. Egyetlen példát hadd mondjak talán arra vonatkozóan, hogy mennyire következetlen a kifizetési előirányzatok jelenlegi helyzete. Az 1A és a 4-es fejezetek következetlenségeire mutatott rá több kollega is itt, hát különösen a kutatásnál nagyon súlyos a helyzet. Az FP7-es program esetében egyértelmű döntés született bizonyos összege ki nem fizetéséről. Ebben az esetben kamatot kell, késedelmi kamatot kell majd fizetni a következő évek során. A másik súlyos következetlenség a négyes fejezetnél van, hogyha Európa szomszédságában válsághelyzet alakul ki, és hát látjuk, hogy milyen a helyzet akkor nagyon hát kedvezőtlen helyzetet teremt a az előirányzatok csökkentése ebben a fejezetben. Köszönöm szépen, elnök. Ecselike úr is hozzá kívánt még szólni. Tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A költségvetési ismeretei még elég kezdetlegesek, de Azért úgy tűnik, hogy vannak bizonyos általános sémák, amelyek alapján ez az egész kérdéskör mozog egyfelől. Ugye ott van egyfajta kettős mérce, ugye a trojka zsarolja a bajban levő országokat, és az tűnik, hogy nagyon boldog egy ilyen helyzetben, amelyben évről évre növekszik az adósságok szintje. Másfelől pedig ott van ez a jó zsarú, rossz zsarú játszma, ugye a bizottság csökkenti a költségvetést, a 2015-ös kiadási plafon szintjét, amelyet a éves pénzügyi keretben határozott meg. Aztán jön a tanács még csökkent 500 millióval, és az egész folyamat végén a parlamenti képviselők teljesen fel vannak háborodva, de csak akkor, amikor a második fejezetről van szó. Úgy tűnik, hogy ez egy kitűnő játszma. Ugye azt akarjuk, hogy az, el, hogy az kifizetések és a kötelezettségvállalások megfeleljenek, egyenlőségben legyenek, de amikor társadalmi válsághelyzetet élünk, gyakorlatilag ez lenne az elvárható. Köszönöm. Merci. Köszönöm. Nagyon érdekes vita volt és nagyon egy irányba hatottak az elhangzott vélemények. Az adósság, a hiány egyre súlyosabb, alattomos adósságról van itt szó, ami ellentétes a szerződés szellemével. Az Európai Unió elindult az eladósodás útján, a tanácssal valahogy megoldást kell erre találni és a jövőben nyilván figyelembe véve a tagállamok képességeit a projektek konkretizálására, követelni kell, hogy a kötelezettségvállalásokkal összhangban zajoljanak a tevékenységek. Persze nehéz hét évre előre jelezni, hogy eh, mi hogyan fog alakulni, eh, hiszen a gazdaság eh, is nagyon gyorsan változik, a gazdasági helyzet is nagyon gyorsan változik, Európának pedig összhangban kell lennie a konjunktúrával is. A fő előadó asszonyra bíznám, hogy a vita végső összegzését megejtse, Nyilván kényes helyzetben vagyunk a tanácssal, a bizottsággal együtt. Gergye Zabál asszonynak visszaadnám a szót a zárásra. Köszönöm. Elnök úr, és köszönöm, hogy ilyen nagy bizalmat tanúsítottak irányomban, de persze ezt a munkát nem egyedül fogom elvégezni, hanem megpróbálok konszenzust kiépíteni, és így tükrözni a parlament álláspontját. Az igazság az, hogy Számos kérdésben egyetértünk a képviselők, ami a helyzet elemzését és értékelését illeti, ugyanakkor nem teljes az egyetértés abban a tekintetben, hogy hogyan tudnánk orvosolni ezt a helyzetet. Gondolok itt nem utolsó sorban Olbrecht úr hozzászólására, amikor azt mondta, hogy nem ugyanúgy nézünk szembe a kérdéssel az Európa párti frakciók, illetve az euroszkeptikus frakciók. Éppen ezért igaz, hogy a költségvetés egy módja annak, ahogyan a politikai álláspontokat, a politikai gondolatainkat tükrözhetjük. Ha tényleg azt szeretnénk mi az Európa pártiak, hogy Európa egy szükséges projekt legyen továbbra is, és előre haladjon, akkor költségvetési szempontból sokkal jobb, hogyha a közös projekteken dolgozunk, közös költségvetéssel, mint ha mindenkinek lenne egy saját költségvetése, mert így jobban meg tudjuk közelíteni a költségvetést, és jobban erősíteni tudjuk azon területeket, amelyek tényleg hozzáadott értékkel bírnak Európa számára. Máskülönben mi értelme volna az európai költségvetésnek? Hogyha csökkenteni szeretnénk azért, mert véleményünk szerint nincs ilyen hozzáadott értéke, akkor igazából nem csökkenteni kellene, hanem el kellene tüntetni a költségvetést. De ha tényleg Európa pártiak vagyunk, és egy közös költségvetést szeretnénk, akkor pont ezen többletérték miatt az lenne az észszerű, hogy növeljük a költségvetést, nem a növelés miatt, hanem azért, mert javítani akarunk a programokon, az Európai Unió jövőjén, és a tagállamoknak még pénzt is megtakarítanánk így. Tehát attól függően, hogy hogyan látjuk Európát, különböző álláspontokra helyezkedünk. A bizottság költségvetési szakértőjének hozzászólására szeretnék reflektálni, mert nagyon egyértelműen kifejtette a helyzetet és ismertette azon adatokat, amelyek a munkánk szempontjából kulcsfontosságúak. A bizottság részéről a támogatás és az információ a parlament számára természetesen nélkülözhetetlen, annak érdekében, hogy a tanácssal egyeztessünk, és megállapítsuk a pénzügyek tényleges helyzetét, illetve lássuk azt, hogy milyen problémákkal állunk szemben. Említettük, hogy a kötelezettségvállalásokat teljesíteni kell, nem volt olyan képviselő, aki ezt a szót ne említette volna. De különbséget kell tennünk egyfelől a már felvállalt kötelezettségek és a későbbiek között. A már felvállalt kötelezettségeknél ugye a számlák már megérkeztek, ezeket ki kell fizetni. Ez egy tény, nem annyira kötelezettségvállás, amit végrehajtottunk, azt meg kell fizetni. Mert többen elmondták, vannak régiók és települések, amelyek részt vettek regionális projektekben, és előre kellett kifizetniük az összegeket, az Európai Unió részéről pedig most várnak ezen összegek folyósítására. Ugyanakkor ott van a több éves pénzügyi keret is, amelyet elfogadtunk, és ezt tovább kell vinnünk. Lehet, hogy ez nem feltétlenül tetszik mindenkinek, de egyfajta tervezést, pénzügyi tervezést lehetővé tesz a programoknál, mert pedig ezt tiszteletben kell tartanunk. Az Európai Bizottság és az Unióval együttműködő partnerek már dolgoznak az ideiglenes tervezésen, a pénzügyi tervet már kidolgozzák, úgyhogy ennek is eleget kell tennünk. Nem hiszem, hogy a vita most akörül kell, hogy forogjon, hogy a kötelezettségvállalásokat csökkentsük-e vagy sem. Most a kifizetéseken van a hangsúly. Érdekes, hogy Ugye a ciklus elején, amikor nem voltak ilyen kifizetési problémák, amikor azt láthattunk, hogy ott volt a két oszlop, a kötelezettségvállások és a kifizetések, akkor a parlamenti kollégák azt mondták, hogy a kifizetések miatt ne aggódjon senki, a kötelezettségvállásokra kell a hangsúlyt helyezni, de aztán furcsa, hogy a kifizetésekkel kapcsolatos vita gyakorlatilag a figyelem középpontjába került, holott parlamenti képviselőként a munkánk lényege az kellene, hogy legyen, hogy hogyan javítsunk a programokon, és hogyan tudjuk a beruházásokat megerősíteni, azokat, amelyek a jövő szempontjából stratégiai fontosságúak. Természetesen ugye a napi munkán 90%-át arra fordítjuk, hogy hangsúlyozzuk a kifizetések fontosságát. Ez tulajdonképpen hihetetlen. Minden esetre, függetlenül attól, hogy ki milyen álláspontra helyezkedik, az én munkám, mint előadó, az a feladatom, hogy egy közös álláspontot dolgozzak ki, és a lehető legnagyobb többség támogassa ezt, hogy a tárgyalások során az álláspontunk a tárgyaló státuszunk jobb legyen, úgyhogy majd várjuk a különböző szakbizottságok módosítóit, illetve a frakciók részéről a jövő héten várjuk a módosítókat, és majd a koordinátori üléseken és az előadókkal, valamint a szakértőkkel való üléseken megpróbálom majd kidolgozni a közös álláspontot. Köszönöm. Merci, Madame le rapporteur général. Le temps, le temps... Köszönöm, főelőadasszony. Szalad az idő. Holmájer asszony szeretné-e elmondani, hogy a többi szakaszt hogyan értékeli? Nagyon rövid időben kérném, hogy ezt megtegye, és a tolmácsoknak szeretnék köszönetet mondani, mert 12 óra 40-ig tudjuk folytatni az ülést, és így meg tudjuk hallgatni az Európai Beruházási Bank és a meghívottak véleményét is a projektkötvényekkel kapcsolatban így talán választ kaphatunk a beruházásokkal kapcsolatos kérdésekre és arra, hogy mit teszünk azért, hogy a beruházásokat és a növekedést beindítsuk. Köszönöm. Kollégin. Elnök úr, tisztelt kollégák! Ami az Európai Parlament költségvetését illeti, mm, röviden annyit mondhatok, hogy a dabot két hét múlva kapjuk meg, úgyhogy akkor lesz majd érdemes beszélni erről, nem pedig itt és most, amikor még nincsenek kezünkben az adatok. Másodszorban az, amit a bizottsági költségvetésnél megbeszéltünk, ez vonatkozik a többi szakaszra is. Két konkrét problémánk van. Itt igazából a, sem a tanács, sem a bizottság nem foglalkoztak ezzel, hogy ott van az Európai Bíróság például. Az Európai Bíróság egy másik főtanácsnokot is kapott, de sajnos a bizottság a szükséges posztokat törölte, és a tanács sem támasztott ilyen elvárást. Aztán másodszorban a tanács az Batman rate-et növelte, de nem vette figyelembe azt, hogy az Európai Bíróság egy gyakorlatilag 99%-os kihasználtságot tanúsított a kvótáknál. Tehát, hogyha az Batman rate-et a bíróságnál növeljük, holott nincsenek is új posztok, akkor ennek az a következménye, hogy nem lehet betölteni ezen állásokat, és a jelenlegi átlagos kvóta gyakorlatilag 48 hónapos várakozási időt jelent. Ez pedig bosszúságot okoz, és ez bennünket is komolyan érinthet. Egy vállalat már 13 millió euróra perelte be az Európai Uniót, azért, mert az Európai Bíróság előtt függőben van ez az ügy, és négy további perre számíthatunk, és itt milliárdos összegekről lesz szó. Ennek tehát az a következménye, hogy miután a tanács tulajdonképpen megállapodott abban, hogy további bírókat fog az Európai Bírósághoz delegálni, kilencet, ugyanakkor másfél éve képtelen megállapodni a tanács abban, hogy ezen bírókat mely országokból delegálnák. Hát, hogyha kilenc új bíró érkezne, ugye 28 tagállam vitázik ezen kilenc poszton, gyakorlatilag már másfél éves képtelen megállapodni. Abban egyetértenek, hogy szükségesek ezek a posztok, de nem tudnak az országok közti felosztásban megállapodni. Ez egy ez egy elég komikus helyzetet idéz elő, de a költségvetés szempontjából ez lényeges. És szeretném azt is megjegyezni, hogy az Európai Bíróságnál először is a tanács javaslatát és a bizottság javaslatát vegyük vissza, csak ezeknél javasolnám azt, ugyanis ennek komoly kihatása lehet az európai költségvetésre, ugyanis eh, hogyha az érintett vállalatok a pereket eh, megnyerik, akkor nekünk eh, kamatokkal együtt kell visszafizetnünk az összegeket. Ha nem nyernek, akkor a költségvetésbe folynának az összegek, de ezeket elveszítjük, úgyhogy mindkét esetben veszítünk, és éppen ezért nem értem azt a azt a folyamatot, azt a megközelítést, amelyet a tanács és a bizottság követ. Megfelelő időkereten belül kellene ezt orvosolni, és éppen ezért azt javasolnám, hogy dolgozzuk ki a módosítókat erre vonatkozóan, támogassuk az Európai Bíróságot, a minimálisan szükséges tételeknél nem arról van szó, amit, mindenképp, amit szeretnénk, hanem arról, ami mindenképpen szükséges. Aztán a külügyi szolgálat, ez is egy érdekes fejezet, néha az a benyomásom, hogy a tanács tulajdonképpen azt kívánja, hogy ne is létezzen a külügyi szolgálat. Igazából nem értem, hogy az Európai Külügyi Szolgálat miért kapta a jóváhagyást először a tanácstól, arra vonatkozóan, hogy a tanács fogja az IT szolgáltatásokat biztosítani, aztán egy évre rá mégis ez ellen döntött, azt arról döntöttek, hogy ez a külügyi szolgálat hatáskörébe tartozik, úgyhogy gyakorlatilag ős régi számítógépes rendszereket kapott a külügyi szolgálat, észt az észt külügyminiszter egyeztetett azt hiszem Ashton asszonynal. A külügyi szolgálatnál gyakorlatilag ős régi rendszereket használnak, bármilyen telefon beszélgetést le lehet hallgatni, közepes számítástechnikai ismeretek kellenek pusztán, tehát egyfajta biztonsági program, most képzeljük el, mintha a parlamentben kb. 1998-as biztonsági programmal, biztonsági rendszerrel dolgoznánk. Mit tesz tehát a bizottság, amikor ilyen biztonságot szavatol a külügyi szolgálatnak, mert nincsenek kellő pénzügyi források. Hát kicsit szarkasztikusan fogalmazok, de ez nekem úgy tűnik, mintha egy óvodában lennénk. Nem nehéz megérteni ezt a helyzetet, és igazából csak józan észre volna szükség. Az egyéb kérdésekben azt hiszem, hogy elég egyértelmű a helyzet. Két lényeges elemet emeltem ki. A régiók bizottságánál és a gazdaság és szociális bizottságnál a költségvetésben, ha majd a DAB megérkezett, akkor a különböző posztok kiírását megvizsgáljuk. A költségvetés hatékonysága szempontjából ez fontos, de erről is majd csak két hét múlva tudunk beszélni. Úgyhogy ezen kicsit gonosz megjegyzéseken kívül más tehez nem tudok már hozzátenni. Köszönöm. Euh, Köszönöm szépen, asszonyom. Nehéz euh, megnyitni a vitát, euh, hiszen a project bondokkal kapcsolatban nyitott kérdések vannak még. Remélem nincs sürgős helyzet az Európai Unió egységes piacot képez, ami tisztességes versenyt jelent. Az, hogy 46-48 hónapra van szükség ahhoz, hogy a bíróság megítélje, hogy tisztességesen viselkedette valaki, az nagyon nyugtalanító. Ez a piacot zavarja, a versenyt akadályozza. Ugye a szankciók nem kerülnek be a cég költségvetésébe, mert az ítélet nem született meg. mindenképpen hát lögdösni kell a bizottságot, a tanácsot, hogy lépjünk előbbre. A bizottság válaszol. botrányos, hogy versenyproblémák esetében 48 hónapra van szükség, hogy a döntés megszülessen. Ezzel 100%-ig egyetértek, csak egyet tudok érteni, ez a késlekedés nagyon nagy. Angolul elismétli a hogy Nagyon röviden azért kértem a szót, hogy az Európai Bizottság hozzáállását ismertessem nem a külügyi szolgálat vagy a közösségek bírósága penalizálása a célunk, hanem az 5%-os személyállomány csökkentést szeretnénk horizontálisan mindenütt megvalósítani. Mint tudják, a bizottság jó példával állt elő, mi elsőként csökkentettük a személyállományunkat és a személyi kiadásainkat. Szeretnénk, hogyha ez következetesen minden intézményen végigmenne, a bizottság nem restriktív megközelítést alkalmaz, hanem következetes igyekszik lenni az intézmények vonatkozásában. Igen, hát a főnyíró elv működik a legkönnyebben a tagállamoknál is, ezt ismerjük, de hát ez nagyon buta helyzeteket eredményezhet. Holmájer asszony. Az ön bevezetője egyben a ma délelőtti vita lezárását is jelenti, most pedig a meghívottaink fognak szólni a projekt kötvényekről. Graham Farm már nem képviselő, az Európai Bizottság és az Európai Beruházási Bank előadói. Az infrastruktúrális szakpolitikával foglalkozó igazgató a bizottságtól, illetve az új termékek igazgatója és speciális tranzakciók igazgatója az EIB-től vagy EBB-től fognak most szólni. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm, hogy a bizottságot és az LBB-t e meghívták, hogy egy hat hónapra kiterjedő jelentést ismertessünk a projektkötvényekkel kapcsolatban. az általános szakpolitikai összefüggésekkel kezdeném, hogy hol is tart most Európa az Európai Unió nagyon aktívan igyekezett csökkenteni a pénzügyi fragmentációt és javítani a különböző csatornákat, amelyek a reálgazdasághoz vezetnek. A bankunió is ide tartozik. 2014 márciusában az Európai Bizottság hosszú távú finanszírozásról javaslatokat, hosszú távú javaslatokat tett közzé. Az lehet az érzése az embernek, hogy a kínálati oldalon már elég gazdag a kép, keresleti oldalról van még a gond, ugye a Juncker elnök úr döntése szükséges. Hasonló felhívás hangzott el az OECD-ben, a G20-ban, hogy több beruházás történjen. Itt a hangsúly alapvetően azon van, hogy a beruházást ösztönző megfelelő keretek jöjjenek létre, abban a két szektorban, a KKV-k és az infrastruktúra terén, ahol kevés a beruházás. A projekt kötvények miatt alapvetően mi az infrastruktúrákról fogunk ma beszélni itt. Hadd emlékeztessen a parlamentet arra, hogy mi is indokolja a projekt kötvények kezdeményezését. A hálózatfinanszírozási e, eszköz és a e, különböző e, folyosók kialakítására körülbelül 1000 milliárdot kellene fordítani 2020-ig. A projektkötvény kezdeményezést ezért tették 2012. júliusában, és külön köszönettel tartozunk az Európai Parlamentnek a támogatásért, amit 2012 végén kaptunk. Az első aláírásokra 2013-ban került sor, a bizottság aztán kiadott egy közbülső jelentést, és most júniusban egy külső értékelés is készült a kezdeményezésről. Fontos hangsúlyozni, hogy a projektkötvényeknél a tőkepiaci befektetéseket igyekszünk támogatni, hogy hosszabb távú kölcsönöket is lehessen kapni. A befektetőket az ilyen típusú eszközök felé próbálnánk fordítani biztosító társaságokat, nyugdíj alapokat. Egyre nagyobb az érdeklődés a befektetők részéről az ilyen kezdeményezések iránt. az EU költségvetésével kapcsolatban, vagy kapcsolatosan öt tranzakció zárult le öt tagállamban. ...2016-ig újabb aláírások történnek majd. Legalábbis a jelenlegi hálózat finanszírozási eszköz végrehajtását két évre meghosszabbították. 2015-ben lehet majd dönteni arról, hogy folytatódjon-e a kezdeményezés és milyen feltételekkel. Janet úr részletesebben ismerteti majd a különböző projekteket, amelyeket a kezdeményezés támogat. Egyelőre azt fontos megegyezni, hogy az az EU költségvetése mellé 130-150 os beruházást lehet vonzani. A tőkerefordítás mindegy 4 milliárd eurót jelent, és közben a 230-as számot is fontos megjegyeznünk. a külső befektetők számára kedvező helyzet, hogy az első hitel részlethez is lehet mondjuk csatlakozni, nem kell a teljes projekt összeghez kontribuálni. Fontos megjegyezni, 2007 óta jelentősen csökkent a infrastruktúránkba eszközölt magánbefektetések összege 2007 és 2013 között mintegy felével és a PPP kezdeményezések teljes összege is csökkenő tendenciát mutat. 2014 első felében azonban intenzívebbé vált ez a tevékenység. A projektkötvények aránya növekedik. Nyilván a költségvetési megszorítások közepette és a stresszteszt miatt is nehéz a megvalósítás. A bankok szeretnek rövidebb távon befektetni. Az igazán gyenge pont Európában az intézményes befektetők növekvő étvágya ellenére a keresleti e, oldal hiányosságaiban található. Kevés jól előkészített e, infrastruktúra van, és e, jelentős a verseny. Megfelelő árazásra van szükség, a közhatóság részéről, amely a projektet beindítja. Önök megkapták ezeket a fóliákat, úgyhogy csak gyorsan átpörgetem őket, és összegezném, hogy eddig mire jutottunk. Négy tranzakció valósítottunk meg EU költségvetési hozzájárulással. a projekt kötvény kezdeményezés sokat segít. Az EBB rendelkezésre állásával, támogatásával nagyobb hitelt kapott ez a piac. Janet majd, Janet úr majd elmondja hogy a pilot szakaszban hogyan alakultak ezek a projektek. A fő kihívások, ugye stabilabb és átláthatóbb folyamatot kell kialakítani a kormányoknak, illetve a hatóságok nem bíznak még eléggé a kötvényfinanszírozásban, illetve az alacsonyabb minősítésű országokra és más szektorokra is ki kell terjeszteni a projekteket. Tehát nagyon fontos, hogy ne csak azok az országok tudják használni, illetve azok a szektorok, amelyek egyébként is kapnak pénzügyi hiteleket. A hálózatfinanszírozási eszközzel kapcsolatban az ex ante értékelés lezárult, kötvényfinanszírozás mellett a többi terület is zajlik, a garanciák, illetve a különböző közvetítő rendszer működtetési kezdeményezések. Egy egész eh, készletet eh, alakítottak ki különböző eszközökből a hálózatfinanszírozás meg könnyítésére, Itt a szakmai segítségnyújtás nem szerepel a szlájdon, de ez is egy kulcsfontosságú tényező. Most pedig azt hiszem, hogy átadom a szót. Nem, még erről én beszélnék. Igen, tehát a, a költségvetési pénzeket mire fordítottuk. És akkor most Nick Janetnek adnám át a szót, hogy a projektekről beszéljen. Uh, ladies and gentlemen, thank you again for me uh, for this. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen ezt a meghívást, hogy friss információkkal szolgálhassak önöknek a projektkötvényekről. Tudom azt, hogy több képviselő számára ez az első alkalom, hogy a projektkötvényekről hallanak. Röviden, nagyon röviden, ez egy közös EBR-EU program, amely keretében az EBR, az Európai Beruházási Bank, az EBB feltételezett finanszírozást nyújt projekteknek, és a különböző tőkepiaci eszközök hitelminősítéséhez köti ezeket. Ennek az volt az oka, hogy a közvetlen tőkefinanszírozást megkönnyítsük a nyugdíjalapok és más beruházók számára. A kulcsfontosságú infrastruktúrák területén a közlekedés, az energia és a telekommunikáció területén. Körülbelül fél évvel ezelőtt számoltunk be legutóbb a dolgok állásáról, és akkor mondtam azt, hogy a második program, amely a közös portfóliába bekerül, az A11-es autópálya Belgiumban, és nagy örömmel mondtam el azt is, hogy Remélem, hogy fél év múlva, amikor visszajövök, még további két műveletet vehetünk fel a sorba. Egy új, a széles sávú internet hozzáférés területén, a másik pedig egy közlekedési projekt volt várható. Nos, akik Többet szeretnék tudni az eszköz részleteiről, technikai részleteiről, természetesen rendelkezésükre állok, és az itt kezemben található anyag is mindenképpen jól összefoglalja technikai szinten, hogy hogyan is működik ez az egész. Ami a projekteket illeti, amely a közös portfóliót alkotják a bankok és az EU között, az első művelet az úgynevezett Greater Gabbard offshore uh, transmissziós projekt, amely a fő offshore uh, szélerőműveket uh, a nemzeti hálózatba köti be Nagy-Britanniában. Ez az első a portfólióba bekerült uh, közlekedési, közlekedéssel kapcsolatos projekt. 45 millió projektkötvény finanszírozást kapott az EBB-től, és A- hitelminősítést kapott a projekt, ezzel lényegesen sikerült javítani ahhoz képest, amit a projekt egyébként kapott volna, hogyha csak a tőkepiacról finanszírozták volna az ezen megerősített eszköz nélkül, és így ennek az volt az eredménye, hogy háromszor annyian akarta kötvényt venni, mint amennyit lehetett, és 120 kettő bázispontos, rendkívül erős művelet volt ez. A második tranzakció, amelyre már legutóbb számítottunk, az A11-es autópálya Belgiumban, ez az első zöldmezős tenté projekt. 2014 márciusában írták alá. A projekt kötvények összesen 115 milliót képviselnek, és összesen 580 milliós volt a finanszírozás, tehát megint csak láthatjuk a multiplikátor hatást, és különböző innovatív tulajdonságai voltak a projektnek. Egyebek között az, hogy a tőkepiaci beruházások tőke bevonása nem egy időpontban, hanem egy, külön, egy hosszabb időszakaszon keresztül történik, és ez egy mindenképpen innovatív része a gazdasági aspektusának ennek a projektnek. Idén nyáron írtuk alá az egyik első projektet a szélessávú internet hozzáférés területén, eh, az Axion infrastruktúrás projekt Franciaországban. Ezen eh, tranzakció eh, jegyzésével 20 millió eurós EU alapot állítottak rendelkezésre a projekthez, és most először tőkefinanszírozást alkalmaztak a szélessávú hozzáférés kialakítására. Nagyon is kielégítő a pénzügyi eredmény. 38 milliós feltételezett hitelt adtak, és összesen 190 milliós finanszírozásról van szó egy 14 éves, 11 éves szakaszon keresztül, és a projekt árazási politikája is mindenképpen pozitívan alakul, hiszen a kereslet aránya így lényegesen versenyképesebb, mint hogyha csak banki alapokkal finanszírozták volna ezt a, projekteket, ezt a projektet. Ami pedig az eddig aláírt projekteket illeti, augusztus végén írták alá a az A7-es autópálya finanszírozását Németországban. Ennek nagyon erős a multiplikátor hatása. 86 milliós projektkötvényfinanszírozás és 400 25 milliós eurós a finanszírozás, tehát rendkívül kedvező az árazás, és éppen ezért is választották ezt a megoldást, hiszen más finanszírozási módokhoz képest ez mindenképpen kedvező volt, tehát megint csak megerősíti a kialakított koncepciót az, hogy ezen a projekttel kapcsolatban hogyan is folynak a dolgok. az imént hangzott el egy megjegyzés arra, hogy mennyire elavult informatikai rendszereket használnak, most nálunk is lehet, hogy ez itt a probléma. Visszatérvén az előadásomra, azt várjuk, hogy még további három projektet írhatnak alá az év végéig. Olaszországban és Franciaországban is várható egy második közlekedési területen kialakítandó projekt. Ami a kísérleti szakasz fennmaradó részét illeti, 2016 végéig kell, hogy a projekteket az EBB igazgató tanácsa az év végéig elfogadja, majd pedig 2016 végéig kell ezt lezárni. Jelenleg körülbelül 260 millió eurós potenciális feltételezett finanszírozásról beszélünk, amelynek projekt szintjén körülbelül akár 1,3 milliárd eurós multiplikátor hatása lehet, vagy ez akár az 1,7 milliárd eurós összeget is elérheti. Természetesen a különbség az, hogy milyen értékpapír hozzájárulás lesz majd a projektekkel kapcsolatban. Tehát ez természetesen csak a közvetlen kilátás, a közvetlen terv. Végül pedig még néhány észrevételt tennék arra, hogy milyen kihatása van ezen kezdeményezéseknek egészen egyértelmű, hogy nagyon komoly a piaci érdeklődés a projektkötvények iránt, mint az új infrastruktúra finanszírozása Európában. Egyértelmű, hogy katalizátor hatása van a tőkepiaci finanszírozásra, az, hogy ilyen új finanszírozási forrást hozunk be az EU-s infrastruktúrára, és így bővítjük a finanszírozási lehetőségeket, és a tőkepiaci beruházás, beruházókat, a nyugdíjalapokat és egyebeket bevonjuk a kritikai jelentőségű Európai Uniós infrastruktúrába, nagyon pozitív. Ami a hozzáadott értéket illeti, ami ezen hitel javulást illeti, ez mindenképpen pozitívum, és az EBB hosszú távú partnersége is rendkívül pozitívnak értékelhető. Végül pedig nagyon erős, tehát a tőkepiac érdeklődése a kezdeményezés iránt, mint már hallhatták, 5-7 projektet szeretnénk a kísérleti szakaszig elvinni, és különböző nagyon sokszínű projektet tudunk így finanszírozni. A tőke hatás egyértelmű, a partnerek érdeklődése egyértelmű, még több lenne szükség az állami fél részéről, ami a állami szektor részvételét illeti, ott lenne szükség még javulásra, hogy milyen támogatást kapnak ezen projektek. De azért azt hiszem, hogy elővigyázatossággal, de azt mondhatom, hogy kielégítő egyelőre a kezdeményezés alakulása, és fél év múlva természetesen nagyon szívesen fogok beszámolni ismét az eredményekről. Elnök, Köszönöm ezt az egyértelmű ö, ismertetőt, és ez nagyon is jól kiemeli, hogy milyen multiplikátor hatása van a projektkötvényeknek. Lenne egy ö, rövid ö, kérdésem. Ezen ö, eszköznek milyen költségvetési hatása van? Az Európai Unió egyfajta kezességet vállal, garanciát vállal, és persze az első években ez elég jól működik, de hogyha egy beruházó mondjuk nem tudja visszafizetni ezen összegeket, akkor annak milyen kihatása lehet a költségvetésre? Uh, Hadd válaszoljak én közvetlenül. Az európai költségvetési kihatás 230 millió euró, amit a pilot szakaszra fordítottak, fordítanak. Ez egy fordítás az európai költségvetésből a beruházási bankhoz a First Loss Peace elv keretében az első veszteség fedezéséről van itt szó az Európai Unió költségvetése terhére, és ez lehetővé teszi, hogy az EBB megfelelően finanszírozza a projekteket. amennyiben az alárendelt ö, adóssággal gond van, azt le akarják hívni, akkor az EBB-nek kell jótálnia a saját forrásaiból. Az EBB, hogyha a portfóliókat nézzük, ezt képes megtenni. Az első 230 milliót állja csak az Európai Unió költségvetése. Ez az a maximális ö, garancia, amit lehívhatnak. És mivel itt piaci eszközről van szó, a garanciát beárazzák, és díjazzák az európai költségvetést a, a kockázat, a rizikóvállalás fejében. Előfordulhat, hogy 230 millióból semmit nem használnak fel, és még díjazást is kap az EU, de az is előfordulhat, hogy az egész 230 milliós összeget e, lehívják, ez a legrosszabb forgatókönyv. Ebben a dokumentumban egyébként részletesebben is ismertetjük, hogy ez hogyan működik. Jó, még van néhány kérdés, néhány percünk arra, hogy kérdéseket tegyenek fel. 12.40-kor viszont mindenképpen be kell fejeznünk a munkát. Ki szeretne kérdést feltenni? Personne. Eh bien, nous allons ainsi pouvoir euh, clôturer senkinek nincs kérdése, akkor eh, lezárhatjuk, abszolút világos volt mindkét előadás, látjuk, eh, hogy mekkora lehetőség van ebben, illetve, hogy eh, mennyi befektetést, beruházást vonzhatnak ezek a projektkötvények, és megkönnyíthető velük a 300 milliárd előteremtése. Juncker úr is beszélt erről a megválasztása eh, előtti percekben, az Európai Unió költségvetéséről eh, van eh, szó. Ha nem lennének ilyen eszközök, akkor nem tudnánk megvalósítani a szakpolitikákat. Döpré úr 15 óra után fog beszélni majd a költségvetés módosításokról. Rendben. Csak egy kérdésem lenne, elnök úr. Elég jól emlékszem rá, hogy már a kettes és a hármas, illetve négyes költségvetés módosításokról a legutóbbi júliusi bizottsági ülésen részletesen beszéltem. Szerintem elég világos volt, hogy milyen politikai stratégiát kell követnünk. Tehát én rendelkezésére állok továbbra is a bizottságnak, pillanatnyilag nincsenek azonban újdonságok, tehát én csak azt tudom újra elmondani, amit júliusban már elmondtam. És mivel még nincs 12.40, még van két percünk, a vitában nehézségek is felmerülhetnek, és egyes hatóságok úgy ítélhetik meg, hogy a 2013-as többlet a tagállamoké, nekik jár, mi azonban úgy ítéljük meg, hogy ez egy teljesen fiktív többlet, hiszen a kifizetetlen számlákat nem vették figyelembe. Következésképpen nincs szó többletről, Hogyha a bizottság mindent megfelelően végrehajtott volna, akkor ezt a többletet a számlák kifizetésére használta volna fel. Ennek én teljesen egyetértek, de a jogi rendelkezések egy külön dokumentum készítésére kötelezik a bizottságot az előző évvel kapcsolatban. Én csak szeretnék meggyőződni arról, hogy ezt a rendelkezést nem használják majd ürügyként fel a tagállamok, hogy a 2013-as többletből nekik jutó részt eh, rapatriálják. Nos, eh, a mi stratégiánk az az lenne, ugye, hogy a 2-es, 3-as, 4-es költségvetés módosítást úgy tekintsük eh, együtt, hogy kezelhető összeg legyen. tessék, köszönöm. Annak lenne értelme, hogy a fennmaradó összeg egyfajta átmeneti tartalékként működjön a következő évre, és nem pedig egy hitel lenne, egy kötelezettség vállalása, egy előirányzat, amelyel a tagállamok rendelkeznek. Ez a több éves pénzügyi keretben nem szerepel, azért, mert a márzsok tekintetében volt egyfajta átmenet egyik évről a másikra, volt egy átvitt összeg. Éppen ezért felmerül az a kérdés, hogy lehetséges-e valamilyen módon az, hogy az egyik évről felmaradt többlet a következő év számára bevételként minősülhet-e? Je dis qu'il est 12h40 et que nous allons suspendre. 12.40 van, tehát most mindenképpen be kell rekesztenünk az ülést, de a kérdések később fogunk válaszolni. Attól tartok, hogy negatív lesz erre a válasz. Három órakor folytatjuk az ülést. Bon. Bon.